Kérem, hogy mindenki foglalja el a helyét. A december 17-én megszakított ülésszakot, az Európai Parlament ülésszakát ismét megnyitom. Hölgyeim és uraim, nagy